A vitából azt a következtetés vonom le, hogy tovább is nagyon oda kell figyelnünk arra, ami Irakban történik, és a stabilizálódás, az újjáépítés, a jólét, az jogok védelme kell, hogy jellemezzék a jövőben ezt az országot. Kétoldalú és multilaterális kapcsolatokat felhasználva kell biztosítani azt, hogy az országot fenyegető regionális veszélyeket le lehessen küzdeni. A következő hónapokban az EU-iraki partnerségi megállapodás hatályba fog lépni, és ez a vita is előlegezi a tovább, a továbbiakban is a programunk, a munkánk élén fog állni ez a téma. Köszönöm, Tuppurainen miniszterasszony, kítosz. Ezennel ezt a vitát lezárom, ezt a napirendi pontot. A napirend értelmében a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai következnek. Az ENSZ magas szintű politikai nyilatkozata az egyetemes egészségügyi ellátásról. Mielőtt megnyitnám a vitát, szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a spontán hozzászólások és a kékkártyás kérdések feltevésére lehet elektronikus rendszerrel is jelentkezni. Ezért arra kérem önöket, hogy mindig hozzák magukkal a plenáris terembe a szavazókártyájukat. Most a tanács nevében megadom még egyszer a szót Tuppurájnén asszonynak. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Későre jár. Egészségügyről beszélni ilyen késői órán egy kicsit furcsa. Reggel 9 óra óta itt vagyok. Ilyenkor már pihennünk kéne. Hogyha az, egészségügy, az egészségünket komolyan akarjuk venni, és vigyázni akarunk rá. Ennek ellenére megbeszéljük most a szeptember 23-án történt eseményeket, az ENSZ az egyetemes egészségügyi ellátásról tárgyalt. A cél az, hogy egészségesebb világot alakítsunk ki. A kormányos államfők, politikai és egészségügyi vezetők, közösen arra jutottak, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy az értelmes egészségügyi ellátás megvalósuljon. Leg, leginkább arra kell törekedni, hogy a legrászorultabbak jussanak hozzá az egészségügyi ellátáshoz úgy, hogy ne legyenek, ezért ne verjék magukat komoly pénzügyi gondokba. Az egészségügyi beruházásokat kéne fenntarthatóvá tenni, Mindent meg kell tenni azért, hogy az értelmes egészségi ellátást elérjük, az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, a képzett egészségügyi dolgozókhoz, a pénzügyi, megfelelő pénzügyi biztonsági hálóhoz kell hozzáférni, illetve gyógyszerekhez és oltásokhoz is. Egy politikai nyilatkozatot adott ki, akkor az ENSZ ezt aláírták a, klíma, ezt aláírták a kormány és államfők, akik az ENSZ tagállamokat képviselték. 2023 előtt ez az utolsó lehetőség arra, hogy 2030-ig, hogy tegyünk valamit azért, hogy 2030-ig elérjük a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket. A nyilatkozatot kíséri egy cselekvési terv is, egészséges élet és jólét, ez a címe. Ez egyfajta kézikönyv vagy úti terv a különböző egészségügyi szolgáltatóknak és kormányoknak. A finanszírozás még mindig nagy gondot jelent, 2030-ig hihetetlen nagy beruházásokra van szükség, hogy el tudjuk, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Helyi finanszírozásra van szükség egyrészt, illetve nemzetközi nyújtása is. Ez lesz itt a legfőbb feladatunk. Ez egy nagyon komoly és nehéz célkitűzés, de hogyha szavahihetőek akarunk lenni, akkor teljesítenünk kell ezt. Még egy utolsó gondolat, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Az Európai Uniónak és tagállamainak továbbra is vezető szerepet kell játszani az, egész, az egyetemes egészségügyi ellátásban, főleg ebben a multilaterális kontextusban számunkra ez egy nagyon fontos dolog, és most már egyre kevésbé magától, itt ér, magától itt értetődő. 94-ben Kairóban volt egy konferencia a fejlesztés, a nemzetközi fejlesztésről, és aztán Pekingben is volt egy hasonló konferencia, Ekkor kezdtük el ezt a vezető szerepet ellátni, most pedig mérleget kell vonnunk, hogy hol járunk azóta, mit értünk el azóta. Az egyetemes egészségügyi ellátásról szóló szeptemberi szeptemberi eseményen ismételten megmutattuk, hogy az Európai Unió mennyire vezető szerepet vállal, és szeretnék köszönetet mondani a holland képviselőnek azért, hogy élen járt bizonyos témák képviselésében. A szexuális és reproduktív egészségügybe és jogba való be beruházások, az ezzel való foglalkozás, azt gondolom, hogy nagyon fontos mindannyiunk számára, senki sem szabad magára hagyni. Az elnökség mindent megtesz azért, hogy a jövőben is segítsük elérni az egyetemes egészségügyi ellátást minden személy számára, és itt leginkább azokra gondolok, akik a leginkább rászorulnak. A finn elnökség egyébként a jóléti gazdaság gondolatát vezette be idén. Köszönöm. Köszönöm, miniszterasszony, kítosz, most pedig a bizottság nevében Mimica biztosnak adom meg a szót. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeptember 23-án az állam és kormányfők és az egészségügyminiszterek az ENSZ közgyűlésének margóján első ízben összehívtak egy magas szintű találkozót, amelyen egy politikai nyilatkozatot tettek Az Európai Bizottság üdvözli ezt a történelmi eseményt, amelynek alkalmával az ENSZ tagállamai elismerték azt, hogy mennyire fontos, hogy egy, egy egyetemes egészségügyi ellátás valósuljon meg az egészségügy különböző területein, és mennyire fontos a hatékony gyógyszerekhez és védőoltásokhoz való hozzáférés. Az ENSZ tagállamai vállalást tettek arra, hogy beruháznak a primér egészségügyi ellátásba, és biztosítanak pénzügyileg megfizethető egészségügyi ellátást mindenki számára, megvédik a nőket és gyermekeket, és hogy a munkaerő egészségügyi számára is megfelelő egészségügyi ellátást biztosítanak. Hollandia emellett 54 országgal együtt nyilatkozatot tett a szexuális és reproduktív egészségügyi jogok védelme érdekében. Az Egyesült Államok és más országok azonban kivonták magukat ez alól. Andrew Kaitis biztos az Európai Unió nevében hangsúlyozta, hogy az Európai Unió mennyire elkötelezett a fenntartható fejlesztési célok mellett, valamint amellett, hogy mindenki a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz férjen hozzá. Az egészség ügy fontos abból a szempontból, hogy stabil, jólétben élő társadalmakat építsünk, fontos a biztonság és a gazdasági jólét szempontjából is. Az egészségügyi ügyet átfogóan kell megközelíteni a szociális jogokkal együtt, ahogyan az, a szociális jogok európai pillérében is áll. Emel ezért tehát egy átfogó megközelítésre van szükség, amely meghaladja az egészségügyi ellátás, illetve az egészségügyi rendszer kereteit. Például az oktatás, az élelmiszerellátás, a tiszta ivóvízzel való ellátás, a környezetvédelem, a biztonság, mind olyan területek, amelyek szintén fontosak, hogyha el akarjuk érni a kitűzött céljainkat. Az Európai Uniónak továbbra is elkötelezettnek kell lennie az emberi jogok védelme mellett és beleértve a szexuális és a reproduktív egészségügyi jogokat, beleértve a pekingi platform által tett vállalások végrehajtását is. A közelgő novemberi Nairobi csúcs alkalmával szintén meg kell erősíteni azokat a vállalásokat, amelyeket 25 évvel ezelőtt tettek a tagállamok. Örülök annak, hogy az Európai Parlament delegációja is jelen lesz ezen a magas szintű találkozón. Az Európai Unió fellépése nagyon jó eredményekkel járt eddig is 2013 és 2017 között. Az Európai Unió több mint 19 millió szülés esetében biztosította a megfelelő személyzet általi segítségnyújtást, emellett 65 millió nő számára vált elérhetővé a megfelelő fogamzásgátlás, és emellett a malária megelőzés terén is sikerült jelentős eredményeket elérnünk. Támogatjuk továbbá az egészségügyi világszervezetet is. Nemrégiben az EU a WHO-val megállapodást írt alá, 102 millió eurós partnerségi program elindításáról, amelyel többek, többek között az egyetemes egészségügyi ellátást kívánjuk előmozdítani. Az Európai Unió globális vezetőként ezen a téren továbbra is támogatni fogja a partnereit abban, hogy közösen erős, reziliens, jó minőségű egészségügyi rendszereket építsünk ki, biztosítsuk az egyetemes egészségügyi ellátást és a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Ezáltal próbálunk közelebb jutni ahhoz a célunkhoz, hogy 2030-ra egyetemes egészségügyi ellátást valósítsunk meg mindenki számára. Köszönöm, biztos úr. Következnek a frakciók. Szónokai először is a néppárt nevében Monszerát kollégának adom meg a szót, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokat léptünk előről. A világban a legfontosabb betegségek ellen fel, tudtuk venni a harcot, a nőt a születéskor várható élettartam, csökkent a gyermekhalandóság és csecsemőhalandóság és a maláriával kapcsolatos megbetegedések és halálesetek száma is felére csökkent. Ugyanakkor ez nem volt egyenletes, ez a fejlődés a világ különböző részei között. Még mindig 31 év a világ különböző részei között a különbség a várható születéskor várható élettartalom, élettartalmak között. Minden két, minden második másodpercben meghal valaki 70 éves kor előtt olyan betegségben, amit meg lehetett volna amit ki lehetett volna vizsgálni, illetve meg lehetett volna előzni, és a nők esetében nagyon komoly gondot jelent még mindig az erőszak. Ne feledjük el, hogy ha az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzá lehet férni, akkor egyrészt tovább élünk, másrészt pedig ez egy hatalmas gazdasági lehetőség. Európában van a legjobb közegészségügyi rendszer, itt költünk a legtöbbet a megelőzésre, nálunk vannak a legjobb kutatások, nálunk vannak a legjobban képzett egészségügyi szakemberek, és nálunk egyértelműen egyetemes a hozzáférés a különböző kezelésekhez. A cél az, hogy a fenntartható fejlődés harmadik célkütőzését meg tudjuk valósítani az egész világon. Európában van két komoly eszközünk, arra vonatkozom, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ezt a célkütőzést. Az első eszköz az európai közékenységügyi rendszer, a második pedig a nemzetközi együttműködési modellünk. Arra kérem a finn elnökséget és a bizottságot, hogy az ágazat közi koordinációt jobban erről, ezt jobban reklámozza, ezt ismerjék meg az emberek az egész világban. Miután a nemzetközi együttműködésben világelsők vagyunk, és évente hihetetlen mennyiségű finanszírozást nyújtunk hasonló programokra. Szeretném, hogy mindenki megismerné. Egészségügyi programokra van szükség, táplálkozási programokra. Az első, az első kontaktponttól kezdve nagyon fontos lenne ez a csecsemő és a anya halálokok csökkentésére nagyon fontos lenne az, hogy a fertőző betegségek esetében végre meg tudjuk fékezni a különböző válságokat. Nos, az a célunk, hogy 2030-ra az egész világon megvalósuljon az egyetemes egészségügyi ellátás. Köszönöm. Azt hiszem, gond volt az, idő, az idővel, illetve az órával de ez a mi hibánk. Tudom, hogy nehéz ilyenkor az órára is figyelni, amikor éppen előad. Ferrer a kolléga kékkártyás kérdést szeretne föltenni, de jelenleg még csak a frakciók hozzászólóinál tartunk. Ebben a stádiumban nem lehet föltenni kékkártyás kérdést. Következik az SND frakció. Fritzon kolléga, másfél perc, parancsol. Tack, herr talman, och Köszönöm szépen mindenkinek. Szép estét kívánok! Szociáldemokraták üdvözlik az ENSZ politikai nyilatkozatát Azért is tesszük ezt, mert a fenntartható fejlesztési célokat szeretnénk megvalósítani, egyetemes egészségügyi ellátást az egész világon erősíteni kell. A szociáldemokraták számára az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés alapvető emberi jog minden ember számára biztosítani kell az egészségügyi ellátás, függetlenül attól, hogy hol lakik, hogy nő vagy férfi, hogy fiatal vagy idős, és függetlenül attól, hogy milyen társadalmi osztály tagja. Senkit nem szabad kizárni az ellátásból. De sajnos az a helyzet, hogy a világ számos részén nem férnek hozzá az emberek jó minőségű egészségügyi ellátáshoz, és ez vonatkozik a reproduktív jogokkal kapcsolatos ellátása is. Sok nő nem élvezheti ezeket a jogokat. Az EU tagállamai vezető szerepet játszanak ezen a területen, ezért felelősségük van. Biztosítani kell például az abortuszhoz fűződő jogot minden nő számára, minden embernek joga az, hogy döntsön a saját testéről. A szociáldemokraták továbbra is küzdeni fognak, hogy minden ember ugyanolyan jogokkal rendelkezzen, és mindenkinek legyen joga egy jó minőségű minőségű egészségügyi ellátásra. Köszönöm szépen Renew Europe nevében, Trier Noir kolléga következik. Két perc, parancsolja. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ENSZ közgyűlésének nyilatkozat az egyetemes egészségügyi ellátásról az emberi az emberi egészségügyel kapcsolatban arról is szól, hogy a környezet állapota miért tehető felelőssé a légszennyezés, vagy egyáltalán a szennyezés nagyon sok időeleti halálhoz vezet. A klímaváltozás hatására a különböző rovarokkal terjedő betegségek terjedőben vannak. Például a Zika vírus, és elterjedőben van, illetve egyre többször felelhető, kéteses is volt mostanában Franciaországban. Ezért fontos az, hogy az egyetemes egészségügyi ellátás megvalósuljon. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszani, erre beszélt a miniszterasszony is. A Green New Deal egyértelműen prioritás az e Európai Bizottságban. Az emberi lény egyik alapvető egyetemes joga, az egészséghez való jog. Én azt gondolom, hogy az egészségügy még nagyobb prioritást kell, hogy élvezzen, mint a Green New Deal, persze ennek része ez. Figyeljünk oda az emberek egészségére, az állatok egészségére, illetve a környezet egészségére is. Nagyon fontos, hogy oktassuk, tájékoztassuk a polgárokat. Nem szabad, hogy egészségügyi egyenlőtlenségeket generáljunk a továbbiakban. A környezet és az egészségügy kapcsolódnak egymáshoz. El kell gondolkoznunk, hogy mennyire megfelelőek a környezetpolitikáink. Például az lenne a legjobb, a legjobb mutatószám, hogyha az egészséges életévek számát fel tudnánk mérni. Köszönöm szépen most a zöldek nevében. Megadom a szót De Suter képviselő, képviselőnek másfél perc. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszterasszony, üdvözlöm azt, amit Andrukájt is biztos a magas szintű találkozón elmondott az ENSZ-ben, biztosítani kell az egyetemes segítségügyi ellátást. Ez egyre inkább valóság az EU tagállamokban és a partnerországokban. országokban. Üdvözöljük azt, hogy a Health for All elvét képviselte, de ezeket a szavakat és vállalásokat meg is kell valósítani, hogyha mindenki számára biztosítjuk a hozzáférést, csak akkor tudjuk valóban egyetemessé tenni az egészségügyi ellátásokat. Néhány konkrétum. A szexuális és reproduktív jogok bizottságának elnökeként el kell, hogy mondjam, hogy többen ellenezték a magas szintű ülés után megszertett dokumentumban azt, hogy minden nő számára valóban garantáljuk a reproduktív jogokat. És a végső politikai nyilatkozatban be kell vonni eh, azt, hogy mindenkinek eh, joga van arra, hogy eh, az EU-ban és globálisan is a nők és a gyermekek jogait garantálni kell, hiszen nyilvánvaló, hogy nem lehet egyetemes egészségügyi ellátásról beszélni, ha nem tudjuk biztosítani mindenki számára a reproduktív és szexuális jogokat is. Dank, grazie mille, collega. E Köszönöm, kedves kolléga! Most pedig az ID frakció nevében Báldal Szári következik. Mind, a világ minden polgárának garantálni kell azt, hogy egészségügyi ellátást kaphassanak, megfelelő kezelést. Jó lenne, hogy ez független lenne attól, hogy hol született az illető személy. Ezt jelenti az egyetemes egészségügyi ellátás. Sajnos ma a világ lakosságának fele nem jut hozzá az alapvető egészségügyi szolgáltatáshoz, és évente egyre több ember kerül olyan mély szegénységbe, hogy egyáltalán nem fér hozzá ilyen logókhoz, ilyen ellátáshoz. Úgy gondolom, hogy a megelőzés politikáját is jobban előtérbe kéne helyezni. A úgy gondolom, hogy a megelőzésnek egyik legfontosabb eleme lehet, hogyha szűrésre küldjük a polgárokat, illetve nagyon fontosnak tartom még a kutatást is, az egészségügyi kutatást is. A szegény országokban gazdasági reformokra van szükség, ez jelenti a méltó élet kulcsát. Olaszországban mindenképpen példaértékű, hiszen még a WHO is nagyon jó helyre sorolta be Olaszországot, de sok mindent lehet még javítani, remélem ez meg is fog történni. Köszönöm. Kérem, tartsák be a hozzászólási időt. Most pedig a GUA e nevében Ferreira kollega következik, egy perc, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A világ lakosságának fele nem fér hozzá megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Az ENSZ úgy véli, hogy 11 éven belül tudjuk elérni az egyetemes egészségügyi ellátás biztosítását, de hogyha így folytatjuk, akkor azt hiszem, hogy még 11 évben belül sem lesz erre lehetőség. Fontos, hogy mindenki megkapja a megfelelő ellátást, legyen szó palliatív ellátásról, megelőzésről és egyebekről. Úgy gondolom, hogy az egészséghez való jog egyetemes emberi jog. Hogyha ezt a gyakorlatban is meg akarjuk valósítani, akkor a jelenlegi módszerek alapján ez nem fog működni, mert áruként kezeljük az egészségügyi ellátást, a különböző országokban privatizálják az egészségügyi rendszereket. Az Európai Unióban az egészségügyi ellátás nem működhet üzleti alapon. Próbáljuk meg javítani az együttműködést. Rengeteg a teendőnk. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a parlament nagy frakciói nem voltak hajlandók állásfoglalással összekötni kötni ezt a mai vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Francen kolléga következik másfél perc, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Nagyon jó, hogy itt ma megvitatjuk az egyetemes egészségügyi ellátás kérdését. A világon nagyon sokan vannak még, akik nem férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz. Még az EU-n belül is sokan vannak azok, akik pénzügyi okok miatt nem jutnak ellátáshoz, pedig erre van joguk. Az ENSZ politikai nyilatkozata megfelelő megközelítésen alapul a fenntartható célokkal összhangban. De nem beszélhetünk egészségről, hogyha ugyanakkor nem beszélünk az egészséges életmódról, és arról, hogy meg kell védeni mindenkit a káros anyagoktól. A munkahelyeken a munkavédelem hiányos, a munkavállalókat nem védjük meg a káros anyagoktól, és még mindig nagyon sok ember nem kapja meg a szükséges ellátást pénzügyi okok miatt, ez pedig elfogadhatatlan. Hatalmas a felelősségünk, nem csak Európában, hanem hanem nemzetközi szinten is az oltási politika kapcsán ha az egész lakosság számára biztosítani kell az oltást, és az egyetlen kontinens vagyunk, ugye 600 milliárd eurót kell rászállni arra, hogy mindenki megkapassa a beoltást. A szexuális és a reproduktív egészség területén is nagyon fontos célokat kell megvalósítanunk. Kedves kollégák, 2030-ig az egyetemes egészségügyi ellátás megvalósítását el kell érnünk, és addig is folyamatosan monitorizni kell, monitorizni kell a folyamatot. Köszönöm szépen. Ferdas kolléga következik másfél perc parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A leg hatékonyabb és legeredményesebb módja az egyetemes egészségügyi ellátás megvalósításának nem egyértelmű, gyorsabban kellene haladnunk, hogyha el akarjuk érni ezt a fenntartható fejlesztési célt. Nincs elég erőforrás például a távolabb, távolabb fekvő területeken. Megemlíteném Madeirát példaként, ahol a lakosságnak mindössze 64%-ának van házi orvosa. Az Európai Unióban megfelelő mechanizmusokra van szükség, amelyek segítik a tagállamokat és elősegítik őket az egészségügyi szakpolitikák végrehajtásában. Gazdasági, társadalmi, környezeti ö, szempontok szerint, valamint az egészségügyi szolgáltatók támogatásával kell előbbre lépni. A szegényebb régiókban és távolabb fekvő régiókban különösen oda kell figyelni a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre. Hogyha nem fektetünk be megfelelően az egészségügybe, akkor ez nagyon nagy hiba lenne. Köszönöm. Kékkártyás kérdést szeretne önnek feltenni. Sokkol képviselő elfogadja ezt a kérdést? Prego, onorevole Sokol. Parancsolja Sokol úr. Hvala, hvala Köszönöm szépen, alelnök úr. Szebesz kolléganő, nagyon örülök annak, hogy említette, hogy az egészségügyi hozzá, ellátáshoz való hozzáférés az EU-n belül nagyon különböző tagállamoktól, régióktól függően milyen módokon lehetne megoldani ezt a problémát? Gondolja, hogy a kohéziós politika révén meg lehet oldani ezeket a problémákat, például Madeirán, vagy akár Dél-Kelet-Európában. Köszönöm. La declaración de la ONU es un gran paso adelante. Miren, en... Ez a nyilatkozat mindenképpen nagy előrelépés, amikor a spanyol demokrácia. Tisztelt kolléga, tisztelt kolléga, Szerdasz kollégának kell válaszolni a kékkártyás kérdésre. Yo tenía la palabra. Nálam volt a szó. Rajtam volt a sor. Onorevole, mi scusi, ma lei deve parlare dopo e in conclusione. Ön később fog szót kapni. Nem önnek tették fel a kékkártyás kérdés, ön rajt, szerepel a hozzászólók listáján, de egy kicsit később. Por favor. Okay, uh, thank you, colleague, for your answer. Köszönöm a kollégának ezt a kérdést. Fontos, hogy a tagállamok megkapják a szükséges támogatást annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás útjában álló akadályokat lebontsák. Az egyetemek egészségügyi ellátás egy jelentős célkitűzés lehetővé tenni a, tag, a polgárok számára, hogy megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljenek. A távolfekvő területeken nincsenek megfelelő erőforrások, ezért a polgárok nem kapják meg azt az egészségügyi ellátást, amit megérdemelnének. Köszönöm szépen! Most jön cseh képviselő, parancsoljon! Thank you. Köszönöm szépen! Az egészség alapvető emberi jog, ebben valamennyien egyetértünk, de hogyan tudjuk biztosítani, hogy élhessen is mindenki az alapvető jogával? Nagyon különböző tapasztalatokat találunk a különböző országokban. Én orvos vagyok, és a saját hazámban, Magyarországban inkább privilégium és nem alapvető jog az egészséghez való hozzáférés hihetetlen egyenlőtlenségeket találunk az EU-ban, annak függvényében, hogy ki hol él, és hogy képes-e megfizetni a szolgáltatásokat. Az emberi tőke minden jól működő egészségügyi rendszer sarokköve, ezt el kell ismernünk. És biztosítani kell, hogy az orvosok és az ápolók munkáját megfelelően értékelje a társadalom. A magas minőségű egészségügy mindenképpen prioritás kell, hogy legyen a tagállamok számára. És igenis küzdenünk kell azért, hogy az EU kohéziós politikája jobban szolgálja az embereket. Nyomásra kell helyezni a kormányokat, hogy biztosítsák azt, hogy hogy minden polgáruk hozzáférjen az egészségügyi ellátáshoz, és szociális társadalmi státusza, kora neme alapján se érhesse meg különböztetést. Konečná, per minút. Köszönöm szépen, Konečná kolléga következik, parancsolja. Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás... Kedves kollégák, talán néhányan emlékeznek arra, hogy 2017-ben én voltam egy kampány arca, amelynek a lényege az volt, hogy 2020-ra minden európai számára biztosítsuk az egészségügyi ellátást és a betegek jogainak a tiszteletben tartását, függetlenül attól, hogy melyik EU tagállamban élnek, és magas szintű egészségügyi ellátást biztosítsunk mindenki számára. Az orv orvosságok, az orvosi segédeszközök hozzáférhetők kell, hogy legyenek mindenki számára, nem szabad diszkriminálni a betegek között. Azt is el kell mondanom, hogy a az uniós tagállamok nem valósították meg teljesen a célokat. Nagyon jó, hogy az EU vezetői most megvitatják ezt a nyilatkozatot, de el is kellene kezdeni az Mm, azoknak a intézkedéseknek a meghozatalát, amelyet eddig a tagállamok blokkoltak, és amiről a parlament már döntött. Köszönöm szépen, Szokol kolléga. A következik másfél perc, parancsolja. Köszönöm szépen, alelnök úr. Tudjuk, és ezen a vitán is, ebből a vitából is látszik, hogy az egészségügyi ellátáshoz való jog egyetemes emberi jog, de úgy tűnik, hogy ez az egyetemes emberi jog a világ számos pontján még mindig nem érvényesül. Nagyon nagyok a különbségek az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben az Európai Unióban is. Például Nyugat-Európában, illetve a városi területeken könnyebb a hozzáférés, a vidéki területeken és kelet, közép-kelet-európában, valamint a szigeteken és a távolfekvő területeken nehezebb a hozzáférés. Úgy gondolom, hogy a megszorító politika tovább rontott az egészségügyi ellátás helyzetén. Örülök, hogy ez a politika változóban van, örülök, hogy az én pártcsaládom, a néppárt felismerte ezt a problémát, és egyik legfőbb prioritásaként kezeli az egy e, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Úgy gondolom mindannyian kell, hogy tegyünk azért, hogy ezek a problémák mielőbb megoldódjanak. Az EU kezében több eszköz van, amelyel kezelhető az egészségügyi ellátáshoz való nem megfelelő hozzáférés. Az egyik ilyen eszköz a kohéziós politika. A kohéziós politika a szolidaritás elvén alapul, és lényege, hogy a fejlettebb régiók segítenek a kevésbé fejletteken. Meg kell erősíteni tehát a kohéziós politikát, és a prioritásként kell az EU-ban kezelni az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, és dolgozunk azon, hogy az egyetemes egészségügyi ellátás mielőbb megvalósuljon. Köszönöm. La parola, Köszönöm szépen. Csodáró kolléga, következik egy perc erejéig. Dinte, voi încerca să fiu scurt, dar atunci când vorbesc despre sănătate, mai ales că eu sunt Köszönöm szépen. Nagyon jónak tartom, hogy beszélünk az egészségügyi ellátás fontosságáról. Jó magam, a sürgősségi osztályon dolgozó orvos voltam. Az egészségügyi ellátáshoz való jog alapvető jog, amelynek két akadálya van. Az oktatás, illetőleg a gazdasági akadályok. Az, úgy gondolom, hogy az iskolákban kellene oktatni az egészséges életmódot, ami pedig a gazdasági akadályokat illeti, úgy gondolom érdemes lenne bevezetni egyfajta európai egészségügyi minőségi címkét vagy tanúsítványt, amely biztosítaná, hogy ugyanahhoz az ellátáshoz férhessünk hozzá Európa bármely pontján. Nagyon fontosnak tartom a megelőzésben a különböző daganatos betegségek korai felismerését, nagyon fontos a nők számára a reproduktív és szexuális ellátáshoz való hozzáférés. Nagyon szomorúnak tartom, hogy az egészségügyről beszélünk, és csak alig tizen vagyunk itt a teremben. Köszönöm, Majorino kolléga. Köszönöm, elnök úr. Az ENSZ szeptemberben egy politikai nyilatkozatot fogadott el az egyetemes egészségügyi ellátásról. Nos, ez a, ez a célkitűzés nemes, de nem eléggé, nem eléggé racionálisak, nem eléggé pontosak az elérendő célok. Azt, ahhoz, hogy ezt elérjük, azt gondolom az összes alapszolgáltatáshoz, az egészségügyi szolgáltatáshoz hozzá kell férni, hozzá kell férni a gyógyszerekhez, a, az oltásokhoz, nagyon fontos, hogy legyenek orvosok, betegápolók, meg legyen a, szolgál, meg legyen a szociális szolgáltatási háló is e körül. Radikális beruházásokra van szükség bizonyos országokban, és Valójában itt nem egy költségről van szó, ne úgy lássuk ezt, hanem beruházásról. Ez egy alapvető különbség. Én azt gondolom, hogy a döntéseinkkel mindig azon kell lennünk, hogy a férfiak és nők jólétének, fizikai és lelki jólétén, jólétét tudjuk garantálni. Köszönöm szépen. Szokol úr kíván önnek feltenni a kékártyás kérdést, ezt elfogadja? Parancsoljon Szokol úr. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Több mindent említett a probléma megoldása érdekében. Tudjuk, hogy a tagállamok a kompetenciájába tartozik elsősorban az egészségügy. Úgy gondolja, hogy az EU-nak nagyobb illetékességet, hatásköröket kellene adni az egészségügy területén, és ön szerint a közös EU-s szintű fellépés vajon, vajon eredményesebb lehet-e, mint a tagállamok fellépése külön-külön? Kérjük a választ. Molto della domanda e sono convinto. Köszönöm a kérdést. Meggyőződésem, hogy igen. Az Európai Uniónak forrásokat kell fordítani erre, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió konzekvens legyen, azt tegye, amit prédikál. A szociális pillér már egyfajta már egyfajta irányt mutat, egyfajta döntések vannak mögötte, választunk valamit, elindulunk valami mellett. Én úgy gondolom, hogy a megszorítási politikától el kell most már térni, és a mai vita is remélem, hogy hatással lesz majd az Európai Unió szakpolitikáira. A parlamentnek eltökéltnek kell lenni ebben az irányban. Grazie onorevole Maiorino, adesso eh, la parola ad onorevole Gon. González Casares kolléga következik parancsolja. A declaración de la ONU es un gran paso adelante. Az ENSZ nyilatkozat egy hatalmas előrelépés. Ennek annak idején, amikor Spanyolországban ismét demokrácia alakult ki, megalakította, ki, meghozta az ezzel kapcsolatos első egészségügyi törvényt. Ugyanakkor az egészségügyi igazságosság mostanában romokban hever, vannak olyan emberek, akikre semmiféle társadalombiztosítás nem vonatkozik, so, ne, ne, figyelj, ne felejtsük el azt sem, hogy sok ember Spanyolországot a megszorítások miatt hagyta el, rájuk sem vonatkozik semmilyen biztosítás. Spanyolországban tehát rövid volt az egészségügyi törvények története. Nem nyilatkozatokat kell tennünk, hanem figyeljünk oda arra, hogy ne csak szép elképzeléseink legyenek, hanem tényleg érvényesüljön az egészségügyi szolgáltatások joga. Az egészségügyi ellátás nem szabad, hogy korlátokat ismerjen, nem szabad, hogy a, nem a kor, a hit megakadályozza azt, hogy egyetemes egészség, egészségügyi ellátáshoz hozzájussunk. Köszönöm szépen, González Casares úr. Monserrat kolléga szeretne önnek feltenni egy kékártyás kérdést. Elfogadja? Parancsoljon. España nunca ha dejado de tener... Spanyolországban mindig is volt egyetemes egészségügyi ellátás, mégpedig ez az összes spanyolt érintett, az összes spanyol hozzájutott ehhez ingyenesen. Ön tehát hazudott. Monserrat asszony volt egészségügyi miniszter is Spanyolországban, és bizony kiadott egy olyan minisztériumi határozatot, amivel visszavonta ezt az egészségügyi, egyetemes egészségügyi ellátást. Megpróbálta a nem spanyolokat diszkriminálni a miniszterasszony, illetve a kormány azokat is megpróbálta diszkriminálni, azok ellen is diszkriminációt próbált érvényesíteni, akik kevesebb, mint három hónapig volt, az, e- a, volt Spanyolországban. Lehet, hogy nem ön írta alá az összes ilyen intézkedést, de ezért még felelős. A madridi közösség jelenleg ugyanezt próbálja elérni. Most már a régiók hatáskörébe tartoznak, ugyanis ezek a döntések. Köszönöm szépen. Ezzel a hozzászólók végére értünk. Jönnek a spontán hozzászólók. Egy kérés érkezett. Ward asszony, a Uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Büszke vagyok arra, hogy olyan politikai párt tagja vagyok, amely létrehozta az National Health Service-t, és a bölcsőtől a sírig biztosítjuk az ingyenes egészségügyi ellátást. A második világháború után hoztuk létre ezt a rendszert, amikor még az élelmiszert is csak jegyekre adták. Az egyetemes egészségügyi ellátással megbiztosítottuk azt, hogy minden ellátás ingyenes legyen, és az embereket helyeztük a profit elé. Ez egy alapvető emberi jog, de sajnos nincs mindenki számára biztosítva egy ilyen biztonsági háló. 57 millió nőnek segített az EU a fogamzásgátló használatában, 11 millió életmentő kezelést biztosított, és 600 millió oltást biztosított a malária ellen. Mindenki számára kell biztosítani az egyetemes egészségügyi ellátást, mi továbbra is teljesítjük a vállalást, hogy senki nem maradhasson ki ebből. Köszönöm szépen. Más kérés nem érkezett, ezzel lezárom a vitát. Most pedig a bizottság nevében Mimica úr fog válaszolni az elhangzottakról. Köszönöm szépen, elnök úr miniszterasszony, tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a nagyon élénk és rendkívül hasznos vitát. Én gondolom nagyon világossá vált, hogy valamennyien egyetértünk azzal, hogy az egyetemes egység, az egyenlőség alapján kell biztosítani mindenki számára az egészségügyi ellátást és az Európai Unióban minden egészségügyi rendszer erre az elvre kell, hogy épüljön. Az ENSZ nyilatkozat elfogadása fontos eredmény, mert ez alapvető EU értékeket hordoz magában. De azt is biztosítani kell, hogy az ENSZ tagjai által biztosított vállalások az egész világon konkretizálódjanak. Üdvözöljük azt, hogy a nyilatkozat tartalmaz egy formális felülvizsgálati mechanizmust. Vizsgálni fogjuk, hogy 2020-2022-ig milyen eredményeket sikerül elérni. A mi megközelítésünk alapján majd 2023-ban kerül sor egy átfogó értékelésére annak, hogy a vállalások hogy teljesültek. Az Európai Unió továbbra is támogat minden országot, akik tovább akarnak lépni, hogy megvalósítsák az egyetemes ellátást. A külügyi szolgálatunk segít ebben, nemzetközi partneri kapcsolataink országos, regionális és globális szinten egyaránt. Köszönöm szépen! És most megadom a szót a tanács képviseletében Tupurainen asszonynak. Please, please, minister, you have a... Próbára tettük, de kiválóan kiállt a miniszter a próbált. Gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, zárásképpen. Köszönöm ezt a nagyon hasznos vitát önöknek, és biztosítom önöket, hogy a finn soros elnökség fáradhatatlanul dolgoz majd azon, hogy minden ember számára biztosítsa az egyetemes egészségügyi ellátást, főként a legkiszolgáltatottabbak számára. Ez az úgynevezett jóléti gazdaság megközelítéssel is összhangban van, amelyet a fénysoros elnökség vezetett be. Az egyetemes egészségügyi ellátás egy fenntarthatósági befektetés a számunkra. Külön oda kell figyelni a nőkre és gyermekekre, külön a szexuális és reproduktív jogokra, és a multilateralizmus is kiemelt szerepet tölt be. Az ensz együtt és az Európai Parlamenttel együtt előkívánjuk mozdítani ezeket a jogokat a következő pekingi platformhoz kapcsolódó konferencián 2020-ban. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és azt hiszem eljött az ideje, hogy elköszönjek önöktől. Jó éjszakát kívánok, és aludjanak jól, mert jót tesz az egészségüknek. D'accordo, grazie. Ezzel csak egyet tudok érteni. Köszönöm, miniszterasszony. Kitos. A vitát lezárom. Az ülés holnap folytatódik. 10 órától 14 óráig, és aztán 15 órától 16 óráig. A jegyzőkönyvet elérhetik a parlament honla honlapján.